ezeket a dolgokat meg kell vizsgálnunk. Belgiumban és Franciaországban mindenféleképpen el kell mérteni az ezzel kapcsolatos vizsgálódást. Elnök, köszönöm Arsenis kolléga következőként másfél percben az ALDE frakció nevében Kazak kolléga kap szót.